Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Je vous demande de faire silence. Toutes les personnes qui souhaitent euh, continuer les conversations voudront. Kérem azokat, akik beszélgetni kívánnak, hogy a termen, termen kívül végezzék. Most pedig megnyitom a parlament közi értekezletet, és Van Rompuy elnöknek, Barroso elnöknek, Gianni Pitella alelnöknek köszönöm, hogy jelen vannak. Pitella úr fogja őket az EP nevében köszönteni, vagyis a tisztelt vendégeinket, és köszönöm a nemzeti parlamenti képviselőknek, az európai parlamenti képviselőknek azt, hogy elfogadták meghívásunkat, és részt vesznek ezen a parlament közé interparlamentális konferencián. Ez premiernek számít. Tavaly decemberben a parlament úgy döntött, hogy azt fogja javasolni, hogy az új az európai szemeszterre vonatkozó javaslatot kiegészíti, mégpedig úgy, hogy bevezet egy új szokást, mégpedig azt, hogy az összes nemzeti parlament képviselői, az összes érintett parlamenti bizottság képviselői összejönnek, vagyis azok a az EP bizottságok, a gazdasági bizottság, Baosz asszony bizottsága, Berez asszony foglalkoztatási bizottsága és a költségvetési bizottság, amelynek elnöki tisztjét én töltöm be. Ezek a szakbizottságok a nemzeti parlament beli partnereiket meghívják erre a találkozóra, amely nézet és csere lesz, és bizonyos mértékben egy új eljáráshoz tartozik a 13-as cikk alapján, és ez a cikk előírja azt, hogy a gazdasági, politikai kérdéseket interparlamentális vita keretében tárgyalhatjuk meg most már nem arról van szó, hogy a költségvetési politika elszigetelődik a különböző országokban, nem arról van szó, hogy mindenki csak otthon végzi ezt a munkát elszigetelten, valamint nem lehet hatékony munkát végezni a csúcs találkozókon, legyen az az európai csúcs, vagy az eurózóna csúcsa, nem végezhető ez a munka úgy, hogyha ezt nem követi, vagy nem előzi meg parlamenti vita. Fán Rompuy elnök úr és Barozó elnök úr is hangsúlyt helyezett erre, és konkrét javaslatokat tettek. Ma délután plenáris üléssel kezdjük a munkát. Ennek során a három intézmény elnöke fog szólni, majd pedig bevezető előadások után kérdés-válasz rész következik. Fan Rompuy úrnak 16 órakor távoznia kell, ő fog válaszolni az első kérdésekre, majd pedig a délután második részében két műhely beszélgetés következik, szétválaszodik a csoport, az egyik a költségvetési fegyelemről, a fegyelemmel fog foglalkozni, a másik pedig a fenntartható növekedéssel. Este Schulz elnök úr vacsorát ad, majd pedig holnap reggel folytatjuk a mankát, és azzal fogunk foglalkozni, hogy az új szerződés értelmében hogyan tudjuk a e, jogi, politikai eszközeinket felhasználni ahhoz, hogy a válság utáni időszakra fölkészítjünk. Köszönöm szépen, és most Pitella alelnöknek adom meg a szót, aki Schulz elnök urat képviseli. Köszönöm szépen. Köszönöm Sulcánőt nevében, mindenkit köszönök, köszöntök, és saját nevemben is köszöntöm Fán Rompoy urat, az Európai Tanács elnökét, Barroso urat, az Európai Bizottság elnökét. Schulz úr azért nincs jelen, mert más üléseken kell részt vennie. A gazdasági válság fejleményeit és a, ezeket az eseményeket figyelembe véve a mai ülés rendkívül fontos, és lehetőséget nyújt számunkra, európai parlamenti képviselők és nemzeti parlamenti képviselők számára, a tanács és a bizottság számára, hogy együtt, együtt tárgyaljunk az európai koordinációról a tapasztalatok és az elkövetett hibák a gazdaság és monetáris unió tíz éve során, és azok a hibák, amelyeket a válság során követünk el, arra mutatnak, hogy sokkal hatékonyabb gazdaságpolitikát kell megvalósítani az Unióban. Az európai szemeszter jelöli ki a jó utat, a megfelelő utat, ezen kell haladnunk azért, hogy elérjük a célokat. Az eurozóna, eurotérség országai közös felelősséggel tartoznak ezzel kapcsolatosan. Ma a legfontosabb gazdasági politikákról fogunk beszélni. Először is arról, hogy demokratikus legitimitást kell adnunk ennek a folyamatnak. Ez eh, hogy világos legyek, azt jelenti, másképpen szólva, hogy az EP és a nemzeti parlamentek nem maradhatnak távol akkor, amikor gazdaság irányítási, kormányzási döntéseket hoznak. Másodszorban hatékonyan kell koordinálni, ez nem csak bürokratikus folyamat kell, hogy legyen a parlament nem titkolta elégedetlenségét a tanács előtt. A tanács válságellenes receptet fogadott el, ennek alapja a deficit csökkentése, de ez a döntés keveset foglalkozott a növekedést serkentő intézkedésekkel. A költségvetési politika a nem foglalkozik elég, elég kielégítő mértékben azzal, hogy fellendüljön a gazdaságpolitika Európában. Van Rompuy úr és Barozó úr is szólt már arról, hogy rossz helyzetben a gazdaság, beleértve Görögországot, Portugáliát, és a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament számára szükséges Szükség van arra, hogy demokratikus legitimitás alapján történjen a válságból való kijutás, hatékonyabb politikák alapján. A politikai irányvonalat igazi politikai vita határozza meg, és a vita egy részét itt kívánjunk lefolytatni. Igen, kényes helyzetről van szó, és éppen ezért rendbe kell tenni a számlákat, és olyan politikákat kell megfogalmazni, amelyek messzire, távolra mutatnak. Garantálni kell, hogy a nemzeti politikák, valamint a nemzeti reformprogramok megvalósuljanak, mégpedig megfelelő szinten ahhoz, hogy elérjük a 2020-as Európa alapvető céljait. Szükség van arra, hogy az Európai Bizottság lássa, hogy melyek azok az országok, amelyek nem haladnak a belső piac harmonizálása felé, és szükség van arra, hogy kötelező érvényű intézkedéseket hozzanak ezek az országok azért, hogy a közlekedés, a digitális technológiák, technikák rendszere, és így tovább megfelelően fejlődjenek. Közben a pénzügyi, a tranzakciós adókra is gondolok. Kedves Barozó úr, Fán Rompuy úr, szeretném elmondani, hogy valóban foglalkozni kell ezekkel a nagy problémákkal, hiszen látjuk a jeleit annak, hogy gyorsan kell módosítanunk a programunkat, és a növekedésre kell helyeznünk a hangsúlyt, mégpedig döntő módon. Remélem, hogy a 12 állam és kormányfő által aláírt levél, amelyet önhöz intéztek Van Rompoy úr, Remélem, hogy ez az első lépés az új irányban. Köszönöm, és kitűnő munkát kévezek. Köszönöm, elnök úr. Szeretném jelezni az összes részevőnek, hogyha kérdéseket kívánnak feltenni a panel tagjainak, az elnök uraknak, akkor kérem, hogy ezt írásba tegyék meg. A forma nyomtatvány segítségével vannak, akik ezt már meg is tették és nagyon kérem, hogy három percnél többet ne beszéljenek. Most pedig Fan Rompuy elnök úrnak adom meg a szót. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Az EP alelnöke. Igen, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, igen, tisztelt európai parlamenti képviselők. Nagy öröm, öröm számomra, hogy ezen fontos eseményen néhány szót szólhatok. Máma és holnap összegyűltek itt, és ez már ennen magában is a változó idők jelét adja. Azt mutatja, hogy egyre inkább összenőnek, egyre inkább szervülnek az európai és a nemzeti politikák. Egy picit túlzok, de azt mondhatjuk, hogy az európai közösség régen egy, egy bolygón, a nemzeti politikák meg 6, 9, 12, 15 bolygón zajlottak. Ennek az időnek egyszer mindenkorra vége van az államadóságválság bármilyen fájdalmas világossá tette, hogy mi vagyunk az Unió. Itt és most. Mindenki mindennapi életében jelen van az Unió. Európa nem egy nagy absztrakt idea, amely a jövőt meghatározza, nem, Európa mindennapi tapasztalatunk része. Világosabb, mint valaha, hogy mennyire függünk egymástól, és ilyen módon közös felelősségünk is világossá vált. Az intézmények és a kormányok közösen felelnek a krízis meghaladásáért, de a nemzeti parlamentekre is komoly felelősség hárul. A görög válság kezdete óta az események jelentős döntéseket kényszerítettek ránk, és itt a nemzeti vezetőkkel együtt kellett meghoznunk a döntéseket. A nemzeti kormányok, a nemzeti vezetők és a nemzeti parlamenteket is egyre jobban bevonjuk az eurózóna mindennapi munkájába. Emlékeztetek csupán a legutolsó görög csomagról szóló tárgyalásra, hiszen itt a nemzeti adófizetők pénzéről van szó. Ezt használjuk föl. Figyelembe véve, hogy az Európai Központi Költségvetés korlátozott, ez volt az egyedüli lehetőség, mely rendelkezésünkre rá. Ugyanakkor az európai intézmények fontos szerepet játszanak, és az Európai Parlament eh, úgy döntött, hogy eh, a hatos csomag eh, tárgyalását lefolytatja, egész egyszerűen nincsen nulla végösszegű játszma. Itt hogyha egy parlament döntést hoz Németországban, Írországban, Szlovákiában vagy Portugáliában, ezt mindenki nyomon követi. Meg lehet, hogy nem formálisan, de legalábbis politikailag értelmezve a nemzeti parlamentek váltak európai intézménye. Politikailag interdependensek vagyunk, vagy magyarra mondva egymástól függünk, az egyik döntése a másikat is meghatározza. Az eurozóna fiskális felelőtlensége a zónát magát veszélyezteti. A szolidaritás hiánya ugyanezt az eredményt hozná. A hitelező és az adós országoknak együtt kell működniük, és általában a nem eurózóna országok, tagállamok gazdasága szinten függ az eurózónától. Közös a projektünk. Közös az ügyünk, különösen azoké, akik az eurozónában vannak, még akkor is, hogyha a döntéseket nemzeti szinten hozzák meg. Hogyha ezt elfelejtjük cselekedeteinkben, a közjót veszélyeztettük. Hogyan történt mindez? Hogyan jutottunk ide? Sokan azt mondanák, hogy a nemzeti vezetők kizárólag az események sodrását köz, követve léptek fel a közös érdekekben, és nem saját meggyőződésekből. Persze ugyanakkor az események sodrása és kényszere megtaníthatja a politikusokat, megtaníthatja az embereket. Hogyha azt mondom, hogy az európai vezetők szembe kell, hogy nézzenek a krízis folyamányaképpen a közös felelősséggel, akkor két konkrét ok is eszembe jut. Egyrészt, nagyon sok pénz forog kockán. A bankválság 2008-ban, illetve az államadóság válság az adófizetők pénzét tette szükségessé, akár garanciák formájában, vagy pedig hitel formájában. Figyelembe véve, hogy a központi EU költségvetés a nemzeti GDP-knek körből csak 1%-át teszi meg, az EU egyedül nem tud lépni. Éppen ezért a tagállamoknak cselekedniük kellett. 500 milliárd vagy pedig az eurózóna több mint 5%-a az az összeg, amelyéről döntöttünk, és itt csak a legmagasabb politikai szinten lehet dönteni. Sok miniszterelnök örülne, hogyha ezen döntésekig a saját kezükben vagy a pénzügyminisztereik kezében maradna, de egész egyszerűen a nemzeti pénz iránti igény ezt a zónában is megjelent. Másodszorban elértük, a, az delegált kompetenciák, a delegált jogkörök alapján eh, működő intézmények működésének határát, ha új területre lépünk rá, akkor azt kell mondanunk, hogy az Európai Tanács, illetve az Európai Unió tanácsa, valamint a 27 állam és kormányfő, valamint az Euró országok csoportjának vezető és az Európai Bizottság vezetőjére komoly feladat hárul. Nem mindenki örül persze ennek az új helyzetnek, vannak olyan politikai szereplők, akik úgy érzik margóra szorultak. Más sok úgy gondolják, hogy a hagyományos közösségi módszer került kiszorításra. De én mást mondok. Az elmúlt két évben azon dolgoztunk, hogy az európai intézmények az új interdependens, egymástól függő helyzettel is bánni tudjanak. Hiszen ha az intergovernamentális vagy kormányközi úton kell járnunk, akkor ez végső soron és paradox módon erősebb központi intézményekhez vezetett. Mondok néhány példát. A bizottság hatalmas példátlan felügyelő jogköröket kapott az Európai Bíróság, a hitelfék, a hitellimite érvényesítését fogja ellenőrizni, és egy új költségvetés és makrogazdasági felügyeleti rendszerről döntött az Európai Parlament, a six ről vagy a hatos csomagról. Az Unió tehát hatalmas erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a gazdasági irányításban jobban szerepeljen, ugyanakkor a Task Force, a Fiscal Compact Treaty és a további csoportok keményen dolgoznak az Európai Bizottság elnökével és a bizottsággal, azért, hogy a megfelelő EU keretek közé tereljék az eredményeket. Amikor a költségvetési politikákkal foglalkozunk, akkor mindenki elismeri, hogy ez közös érdeke minnyájunknak. Ilyen jogszabályokat kell hozni, és ilyen gyakorlatot kell alkalmazni. A munkamegosztás ezen a területen nem múlté, hiszen a tagállamok közös erőfeszítéseket tesznek a eladósodási eh, korlát betartásában, és ezt az Unió is ellenőrzi. Ezen munkamegosztásban a nemzeti parlamentek természetesen megőrzik költségvetési szuverenitásukat, legalábbis addig, amíg a nemzeti politikák az egész zóna pénzügyi stabilitását nem veszélyeztetik. Azért, hogy megakadályozzuk a veszélyt, ezért a szélsőséges deficitet elérő országok az Európai Bizottsággal szerződést kötnek arra vonatkozólag, hogyan csökkentsék 3% alá a deficitet. Ugyanakkor természetesen az EU új feladataival kapcsolatban sok nemzetállami politikus elégedetlen. A legutóbbi közvéleménykutatások, illetve események azt mutatták, hogy az élet minden területe felvethet európai aspektusokat, éppen ezért minden nemzeti képviselőnek feladata, vagy érdeke kellene, hogy legyen, hogy beszéljem az európai parlamenti képviselőkkel. A Bundestag egy képviselője csak nyerhet azáltal, hogy olasz, vagy szlovén, vagy bármilyen más kollégájával beszél. Az új fiskális szerződés, az új pénzügyi szerződés a nemzeti parlamentek költségvetési szakbizottságainak és az Európai Szakbi- Költség, Parlament Költségvetési Szakbizottságának közös ülését irányozza előre, bár ez a, dönt, ez a fórum nem hoz döntést, de véleményét megfogalmazza, és ezzel hozzájárulhat a döntéshez. Meggyőződésem, hogy minnyájunk érdeke, így ilyen tényképpen az Európai Parlament érdeke is, hogy ez a fórum működjön outsiderként, külsősként néha az a benyomásom, hogy a nemzeti és az Európai Parlament más-más planétákon élnek, az egyik mindig a több integráció érszásikra, a másik pedig a fékeket húzogatja, és a nemzeti e, érdekeket képviseli. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megértsük a másik nézőpontját. Idén másodszorra kerül megrendezésre az európai szemeszter, de ugyanakkor tavaly óta már jelentősen megerősödött. A megszervezés formája körből ugyanaz. A bizottság éves növekedési tájékoztatót ad, idén novemberben történt, ez 2011-ben, azután a nemzeti reformprogramok jönnek létre, utána pedig az Európai Tanács zárja ezt le, illetve a, a Európai Szakminiszterek Tanácsa. Ugyanakkor a hatos csomag, vagy a six-pack, tehát a költségvetési és makró gazdasági felügyeletről szóló hatos csomag érvénybelépése jelentős változásokat érhez vezette, hiszen és ki kell emelni, hogy nem eurozóna tagokra a szankciók nem vonatkoznak. De mint tudják, a bizottság a költségvetési ciklusokat vizsgálja az eurozóna tagállamaiban az excessis vagy szélsőséges deficit eljárásban. És így a nemzeti parlamentek számára lehetővé teszi, hogy a saját kormányukkal párbeszédet kezdjenek. Az európai szemeszter keretében az Európai Bizottság megvizsgálja a makrogazdasági szakpolitikákat, nem csak a fiskális pénzügyi politikákat, és 12 országról tett egyensúlytalansági jelentést, és ide olyan országok is tartoznak, mint Svédország vagy, vagy Hollandia, ahol tulajdonképpen sző, pluszban van a költségvetés, de bizonyos területei egyensúlytalanságot mutatnak fel. Még egyszer megismétlem tehát. Az új munkamódszer az új európai politikai valóságot tükrözi, mely a krízis után jött létre. Az hogy minnyáján tisztában vagyunk azzal, hogy ami egy országban történik, az kihat a többi országra, ez igaz különösen az eurozónára. Igaz ez a költségvetési politikára, a munkaerőpiacra, és nagy kihatással van az unió más területeire is. A bizottságot és a tagállamokkal is tárgyalni kell, amikor bármilyen komoly fiskális reformot hoznak végre, potenciális spillover hatással, vagy túlfolyó, túl gördülő hatással, hiszen ezek kihatnak az egész eurózónára. Az egymástól való függést, az interdependenciát úgy foglalhatnám össze. Egy mindenkiért, mindenki egyért. A parlamentek felelőssége tehát, hogy ezen új helyzethez igazodjanak. Néha az emberek azt mondják, hogy zárt ajtók mögött hoznánk meg a döntéseinket, de nem hiszem, hogy bármely kormány, vagy á, bármely igazgató tanács úgy hozna meg vitális döntéseket, hogy közben egyenes adásban közvetítenek a kamerák. De meghúzzuk a döntéseket, mégpedig úgy, hogy minden érintett félre nagyon odafigyelünk előtte. Az Európai Tanács ülésein a önök által képviselt parlamentek jelenlétét érzi az ember, még ha nincsenek is ott a parlamenti képviselők. Ráadásul pedig a parlament elnöke is beszámol az Európai Tanács ülésén. Egyébként a bizottság elnöke Barózó úr közvetlen beszámolási kötelezettséggel tartozik az Európai Parlamentnek. Ilyen módon tehát, kedves kollégák, néha az a benyomásom alakul ki, hogy én vagyok az egyetlen a teremben, aki mögött nem tornyosul egy parlament. Hosszú időn keresztül megválasztott politikus voltam, a Nemzeti Parlament szóvivő házelnöke voltam, és ez nagyon hiányzik nekem, hogy nincs mögöttem parlament. Persze, vannak szavazók mögöttem, de csupán 27. 27 elektor, akiket magukat demokratikusan választák meg. Kedves európai és nemzeti parlamenti képviselők, a 60 év integráció azt mutatta meg, hogy Európa nem feloszlatta a tagállamokat, hanem új lendületet biztosított számukra. Lassú folyamat ez, de néha nagy lendületet nyer, és a jelen krízisben az együttműködés új szintjét értük el. Az európai belügyekről van itt szó, ugyanakkor Európa jelenleg hazai politika vagy nemzeti politikai szintéren jelenik meg. Éppen ezért olyan fontosak az olyan párbeszédek, mint a mai. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a találkozó után kevésbé lesz ön frusztrált, mert itt van az egész parlament, ön előtt. Most pedig az Európai Bizottság elnökének, Barozó úrnak szeretném átadni a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, Európai Tanács elnök helyetese, tisztelt képviselők. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma a az európai szemeszterről szóró interparlamentáris vita elején. Szívből üdvözlöm az Európai Parlament kezdeményezését, hogy megszervezte ezt a megbeszélést. És különösen örülök annak, hogy lehetőség nyílik arra, hogy véleményt cserélhetünk a nemzeti parlamentek képviselőivel is. A reformok elindítása útján e szervezeteknek igen fontos szerepe van a folyamatban. Az interparlamentáris vita az európai eh, demokrácia létének, gyakorlati létének eh, a képe és bizonyítéka, így lehet erősíteni az európai demokráciát, a nemzeti demokratikus folyamatok és az európai demokratikus folyamatok közti kapcsolat erősítésével. Az európai szemeszter anticipálja és igyekszik elkerülni azokat a veszélyes gazdasági folyamatokat, amelyek fenyegetik az országokat, és ezzel igyekszik megoldani a válságot és fenntartható növekedést segíteni rendkívül fontos a mostani, mostani ülés a demokratikus legitimáció szempontjából, és három dologra összpontosítanék ma. Az első a szemeszter a gazdasági válságra adott válaszunkban elfoglalt helye. A másik, hogyan tudja a jövőbeni válságokat elkerülni, a harmadik pedig néhány olyan lépés, amelyet mindannyian megtehetnek azért, hogy maximalizálják a folyamatot javítsák, mind gazdasági, mind demokratikus elemeivel kapcsolatban előrelépjenek. Nézzük az elsőt. Az európai szemeszter célja, célja, hogy a tagállamok közti költségvetést, költségvetési politikát, strukturális politikákat még az előkészítés szakaszában ö, hasonlítsa össze az a következetlenségek esély és erőegyensúly felbomlásának elkerülésére. Van Rompuy elnök úr is említette ezt. Szeretnék rávilágítani arra, hogy e szemeszterrel már novemberrel, tavaly novemberben foglalkoztunk az éves növekedési felmérésünkben, amit erre az évre készítettünk. Öt prioritást határoztunk meg. A növekedés támogatása olyan területeken, mint munkanélküliség, versenyképesség és segítése. Ezeket jelentős mértékben támogatja a finanszírozás és a foglalkoztatási miniszterek tanácsa is. Csütörtökön az államfő kormánya itt Brüsszelben fog összeülni velem, és természetesen az Európai Tanács elnökével, pontosan azért, hogy a kihívásokat megtárgyaljuk, és megnézzük, hogyan lehet kezelni őket. Ezzel megnyitjuk tulajdonképpen a következő, európai, a következő szakaszát az európai szemeszternek, a nemzeti reformprogramok szakaszát. Különböző szakaszai vannak a szemeszternek, de a lényeg az, hogy kölcsönös támogatás tanulási folyamat ez közös és gyakorlati útmutatás, megvalósítható, működő megoldások a jelenlegi problémákra. Ez a célja. Nézzük meg, milyen támogatásra, milyen megoldásokra gondolok. Például um, folyamatos irányítás, a tanács és a bizottság felügyelete mellett, mert természetesen nekünk következtetéseket is le kell vonni az Európai Unió egészére e folyamatba. Például kétoldalú találkozókból minden egyes tagállammal lefolytatjuk ezt, célirányos, releváns érdemi ajánlásokat kívánunk megfogalmazni. Bizottsági akciócsoportokat küldtünk nyolc legsúlyosabb problémákkal küzdő országba, ifjúsági munkanélküliség volt az egyik kiemelkedő kérdés, erre februárban került sor, és azt vizsgálták, hogy hogyan lehet a fiatalokat bevinni a munkavilágába. Tehát nem csak a klasszikus makroökonómiai felmérésről, felügyeletről van szó. Igazi párbeszéd lehet, egy újfajta irány a gazdaságpolitikában, arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk visszatérni a fenntartható növekedéshez. Ha összekapcsoljuk a szemesztert a szélesebb gazdasági irányításba, amit Európában megvalósítunk, és az Európa 2020-as növekedési programjába, akkor megfelelő stabilitást tudunk és bizalom erősödést elérni. Növekedés bizalom nélkül nincsen, és nem tudjuk növekedés nélkül a válságot megoldani. A fenntartható növekedés azért fontos, mert pontosan ez az egyik legkritikusabb pontja az egésznek. Politikai vezetők nyilván tudják, hogy igenis enyhíteni kell a szociális következményeit is nagyon sok fájdalmas reformnak, amelyek jelenleg a tagállamok körében zajlanak és a szociális elfogadhatóság mellett társadalmi, eh, bocsánat, politikai megvalósíthatóságra is van szükség, ha ambiciózus programokat akarunk vázolni. Ezt világosan kell látni. Világosan kell látni a célt, ez a mm. növekedés. A fiskális eh, megszorítás nem önmagában a cél. Az a fontos, hogy Európa állampolgárai tudatában legyenek a célnak, amit a reformokkal el akarunk érni. Értsék, hogy milyen áld, miért hoznak áldozatokat, sőt, azt is értsék, hogy tisztességes módon osztjuk el az áldozatokat, nem pusztán egy csoportra, a legsérülékenyebbekre rakjuk a terheket. Ezzel át is tértem a második pontra. Az európai szemeszterrel hogyan lehet a jövő válságait elkerülni? Ha egy következtetést az állampolgárok, politikusok le kell, hogy vonjanak a válságból, akkor az az, hogy gazdaságaink szétszakíthatlanul összekapcsolódtak az Európai Unióban, de globálisan is. Ami az egyik országban történik, annak óriási kihatásai lehetnek az összes többire. És hát a világ tulajdonképpen azt is figyeli, hogy mi történik az euró térségben és az Európai Unióban. Ez is mutatja, hogy milyen jelentős a kölcsönös függés a globális gazdaság terén. Az európai egységes piac az egyik e- legnagyobb gazdasági potenciálunk, a legnagyobb kincsünk, és biztos vagyok abban, hogy sokkal rosszabb lett volna a válság enélkül. De a jelenlegi nyitott gazdasági modell előnyeivel együtt egyre nagyobb mértékű felelősséget is megkövetel. Létfontosságú, hogy a korai figyelmeztetési rendszerünket megfelelően fejlesszük. 2008 óta vezettük ezt be. A nemzeti költségvetési döntések egyértelműen a nemzeti parlamentek hatásköre, és ez így is fog maradni. Ez természetesen a demokrácia és a hatalom megosztás alapján is egyértelmű. De a szemeszter célja az, hogy olyan platformot hozzon létre, ahol potenciális gyengeségeket, fenyegetettségeket már igen korán jelezni lehet, releváns, pontos információ alapján. Tehát, ha több információnk van európai szinten, akkor hozzájárulunk a nemzeti szintű döntéshozatalhoz is. Ez nagyon fontos eszköz lehet a belső egyensúlyhiányok elkerül, elkerülésében, a mellékhatások elkerülésében. Tudom, hogy vannak fenntartások az európai szintű felügyelettel kapcsolatban, de ne felejtsük el, hogy minden gazdasági költségvetési döntésünk külső partnerek rendkívül szigorú felügyeletenek tárgya. Úgyhogy ezt igenis csináljuk együtt, egy irányba haladjunk e területen is. Ne fizessük meg az árát annak, hogy például különböző eszközökkel próbáljunk elérni a belső piac javítását és a növekedés helyreállítását Európában. A harmadik dolog. Ha sikeresen vezet minket a célhoz a szemeszter, akkor ez egy olyan folyamat, amely nem föntről lefele formában működhet, hat, hanem egyszerűen minden szereplő, minden szinten való bevonását, kötelezettségvállalását is jelenti. Minden szereplőt be kell vonni a folyamatba. Nagyon örülök, hogy az elmúlt Európai Parlamenti Plenárison februárban az első európai szemeszterre jelentést nyújtottak be, és ez már mutatta, hogy mennyire konvergálnak az intézményeink munkájukban. Van persze nyilvánvalóan még fejlődésre hely és lehetősége, de az előző tavaly novemberi növekedési felmérés alapján már igenis látjuk, hogy előrehaladással és ezt a tavasi Európai Ülésen meg is tudjuk állapítani. Strukturális változásokra is van szükség az európai versenyképesség növeléséhez. Látom, hogy óriási erőfeszítéseket végzünk Európában, és igen, széles reformokat valósítanak meg több országban, és mégis vannak olyan területek, ahol nagyon aggaszt, ahol aggasztóan lassú az előrehaladás. A pénzügyi konszolidáció természetesen fontos, és vannak olyan országok, amelyek jól haladnak e területen, de a növekedés még nem. Adóreform, munkaerőpiaci reform, a, ö, nyugdíjreform, a kiskereskedelem és a szolgáltató szektor növekszik, de természetesen ezek olyan területek, amelyekre ö, minden országnak figyelni kell, és ezt a bizottság is meg fogja tenni. Nehéz, érzékeny reformokról van szó, de helyre kell állítanunk a növekedést és versenyképességet. Szeretném, hogyha önök is rendkívül ambiciózusak maradnának, és partnerségben próbálnák velünk ezt a szemesztert eh, végig sikerre vinni. Őszinte vitát kell tudom folytatniuk az országaikban, választókerületekben az európai reformok szükségességéről, és arról, hogy a globalizált és versenyképes világban erre szükség van, hiszen az Európai 2020-as stratégia szempontjából is fontos. De nagyon fontos, hogy ezeket a reformokat a nemzeti parlamentek, de a szociális partnerek is magukénak érezzék, a régiók is, sokkal inkább, mint ezt sokkal inkább önök tudják elérni, mint itt az Európai Tanácsnak el, el kell kerülnie azt a látszatot, vagy azt a benyomást, hogy nincs kapcsolat nincs kapcsolata között, amit hallunk, és amit a kormányfők hallanak és mondanak Brüsszelben, és a között, ami aztán a tagállamokban történik. Mindannyiaknak megvan a szerepe abban, hogy ezt a vitát erősítse, előre vigye, és nagyon sokféle módon tudunk együttműködni, a korlátokat lebontani, az európai integrációt erősíteni, amely munkahelybarát, fenntartható növekedést fog eredményezni. A növekedés beruházást is jelent, és a következő Európai Tanácsülésen erről is fogunk tárgyalni a, a projektkötvények gondolatát fogjuk megtárgyalni például, de sor, sor egyéb ötletünk és javaslatunk van a következő több éves ke, költségvetési keretre, a strukturális alapok bővítésére, a Magánbank Európai Beruha, Befektetési Bank beruha, bevonásával, hogy még több beruházás legyen Európában, infrastruktúrában, interkonnekt, tehát összekapcsolódás legyen a közlekedés, úthálózatok, stb. terén. A növekedésnél, amikor beszélünk, nem csak a reformokról, beruházásról van szó, hanem arról is, hogy megfelelő beruházási szintekre van szükség európai szinten is, és enyhíteni kell szociális szempontból bizonyos intézkedés negatív következményeit. Hölgyeim és uraim, be is fejezem egy megjegyzéssel nagyon sok fontos elemet kell egy folyamatban együtt érvényesíteni. Az európai szemeszter olyan óriási lehetőséget foglal magában, amelyel előrébb léhetünk. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget kihasználjuk, ahhoz minden, lehető, minden esélyt és minden forrásunkat fel kell használnunk nemzeti szinten, európai szinten, rövid távon stabilitást kell tudnunk teremteni, és ösztönözni hosszú távon, de középtávon is már a beruházásokat. A tudás, elemek, eszközök összefésülésével, együttes alkalmazásával biztos vagyok abban, hogy a jövőbeni növekedésünk erősebb lehet. Mobilizálni kell ezeket az eszközöket, szinkronizálni, a legjobb formában felhasználni. De arról is szól a szemeszter, hogy a nemzeti és európai dimenziókat a költségvetési és és gazdasági döntéshozatallal kapcsolatban is összevonjuk. Így lesz erősebb az európai együttműködés, biztos vagyok abban, hogy a demokrácia is erősödik ezzel a demokratikus legitimitás. Úgy gondolom, ez a megbeszélés rendkívül fontos lépés lehetett folyamatban. Konstruktív megbeszélést kívánok, eredményes napot, és várom az eredményeket. A demokratikus vita eredményeit köszönöm a figyelmüket. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen a bizottság elnökének. Most pedig áttérünk a vitára és ahogy fenn Rom, és ahogy mondtam, Fan Rompoy elnök úrnak nem sokára távoznia kell, azt javaslom, hogy először három kérdést hang, hallgassunk meg, erre Fan úr fog válaszolni, majd pedig a többi képviselőnek adjuk meg a szót. Arra kérem, hogy két vagy maximum három percet beszéljenek, hogyha valóban azt szeretnék, hogy vita legyen. Az első hozzászólási kérelem Marini elnök úr részéről érkezett, a francia szenátus bizottsági elnöke. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A 13-as cikk alkalmazásáról van szó, a, soron, a következő szerződés, a jövőbeli szerződés 13. cikkéről van szó. Szeretném tudni, hogy hogyan képzelik el ezeket a periódikus üléseket, egyszerű, tájékoztatók, ülések lesznek, vagy pedig csak éppen regisztrálni fognak a résztvevők, esetleg technikai vita, munkacsoportok jönnek létre, a problémaköröket elmélyítjük, azt hiszem, hogy mindannyian várjuk azt, hogy ezt pontosítsák számunkra. Ami pedig a módszereket, fogalmakat, a koncepciókat illeti, melyeket az európai szemeszter során alkalmazunk, azt figyeltük meg a nemzeti parlamentekben, hogy ezek a koncepciók egyre bonyolultabbak, és egyre bonyolultabb makroökonomiai elemzésnek kell ezeket alávetni az különböző államokban független költségvetési bizottságokat lenne szükséges felállítani. De szeretném tudni, hogy ezt a megközelítést miért nem alkalmazzák itt közösségi szinten. Két megjegyzés, az egyik a strukturális egyenlegek, ezek a gazdasági ciklusok értékelését teszik szükségessé, és mindig javításokat, korrekciókat vonnak maguk után. Vajon nem lennénk-e jobb helyzetben? Nem tudnánk-e a méltányosság elvét jobban alkalmazni, hogyha ezeket a számokat, számadatokat nem csak a bizottság alakítanák ki, hanem külső szakvéleményt is igénybe vennének. Például február 14-én a bizottság megjelentetett egy jelentést az előrejelzési mechanizmusról. És más megfigyelőkkel együtt én azt figyeltem meg, hogy itt a, arról van szó, hogy ami a letet illeti, 6 pontra határozták meg a mi a töbletet illeti, közben Németországban 5,9-ben állapították meg ezt a többlet limitet. Engedjék meg nekem, hogy a méltányosságra, egyenlőségre utaljak, és jelezem azt, hogy itt semleges szakvéleményre lenne szükség, mert akkor mindannyian ehhez fordulhatnánk, és ez lenne az evidencia, amelyből kiindulhatnánk. Köszönöm szépen, Marini elnök úr. Remélem, hogy a két elnök válaszolni fog erre a kérdésre. Muriel Gerkensnek adom meg a szót, aki a pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke a belga kamara részéről. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy az interparlamentális ülést megtartjuk, és eh, Van Rompuy és Barozó elnök urak is részt vesznek. Nagyon remélem azt is, hogy a joganyagban és a jövőbeli közleményekben eh, majd visszhangja lesz ennek a találkozónak. Fenn Rompoly úrhoz fordulnék, mert szerintem ő megérti, hogy mire is gondolok, mert eh, az európai szemeszter a gazdaság irányítással foglalkozik, már tárgyalnak ezekről a kérdésekről, és én az, az idő tervről a naptárral kapcsolatosan szeretnék szólni, mert a federális szövetségi államokban, például Belgiumban nagyon nehéz ezt az ütemtervet betartani hiszen a mi esetünkben bizonyos kiegészítéseket kell végezni, de ehhez a szövetségi egységekkel, szervekkel kell tárgyalnunk. Tehát erre szeretem volna felhívni a figyelmet, hogy ez a menetrend nem mindenki számára tartható. Másik kérdés, az első jelentés kiadta a bizottság február 14-én az előrejelzési mechanizmusról, vagyis a tagállamok makroökonomiai kockázatára kívánják majd ezzel felhívni a figyelmet. A rendelettel ellentétesen a bizottság a versenyképesség és a költség alapján kíván itt dönteni, a kutatást, a fejlődést, az energia számlát nem veszi figyelembe, ami pedig 400 milliárd eurót tesz ki évente, és ennek nagy kihatása van a háztartások költségvetésére. Azután ott van a munkanélküliség. Tudjuk, hogy a munkanélküliség mennyire magas, ennek szociális dimenziói vannak, és talán ez a makroökonomiai egyensúlytalanság a szegénység forrása. Tehát ezzel nem foglalkozik a jelentés igazán. Parlamenti képviselőként látom, hogy az Európai Parlament bár elkötelezte magát erre a parlament előtt, mégis nem foglalkozik a bizottság a többlettel rendelkező országokkal, vagyis itt ezzel azt akarja elkerülni, hogy nagy tagállamokkal, tagállamok ne legyenek érintve, pedig a nagy tagállamok is felelősek a különböző modulációk, fizetés, bérmodulációk miatt felelősek a válságért. Eredetileg arról van szó, hogy évente ellenőrizni fogják a növekedést az EU 2020-as stratégiája alapján, de közben most azt látjuk, hogy ez a, annak ellenére, hogy különböző közleményeket adott ki a bizottság az európai szemeszterről, mégis azt látjuk, hogy itt bizonyos akcióknak nincs nyomuk, például útmutatók, indikátorok, a nemzeti iparpolitika céljai, ezek nem jelennek meg az éves növekedési vizsgálatban, pedig hatékony Európát akarunk, az erőforrások hatékony felhasználását, és eh, ettől az évtől ígérte ezt a bizottság, hogy ezt is vizsgálni fogja, de közben nem látjuk ennek a megvalósulását. Közben ott van a szegénység elleni harc, az oktatáshoz való hozzáférés kérdése, ezekről sem olvastunk, és ez nyugtalanító, mert ha globális megközelítést akarunk, akkor ezekkel is számot kell vetni, fejlődni, fejleszteni kell, és eh, nem csak a megszigorításokra kellene összpontosítani, hiszen az steril politika, és nem sikerül harmonizálnunk a politikákat. Köszönöm. Salvador Garriga következik az Európai Bizottság Költségvetési Bizottsága részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy másik témáról szeretnék szólni a költség, az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottságnak bizottságának vagyok tagja. Az európai szemeszter nagyon fontos a nemzeti költségvetések számára. Úgy gondolom tehát, hogy a nemzeti költségek előkészítésén, a nemzeti költségvetések áttekintése az Európai Bizottság által nagyon izgalmas, de az még fontosabb kérdés, hogy vajon nem kellene minden költségvetést egymással koordinálni hiszen az Európai Unió költségvetésének 80%-a a tagállamokba kerül visszajuttatásra, és az Európai Unió bevételei jelentős részben a nemzeti költségvetésből származnak. A költségvetési ciklum ciklus tavasszal kezdődik, és novemberben fejezzük be egy egyeztetéssel az intézmények között. Nem olyan könnyű ezt persze 27 költségvetéssel egyeztetni, sőt hamarosan 28 költségvetéssel, hiszen az Európai Unió költségvetéséről is szó lesz, és ezt tesszük az európai szemeszterben. Különböző kritériumokat állítottunk föl, hogy a kiadásokat beosszuk. Azt mondtuk, hogy európai többletértéket kell elérni. Természetesen a nemzeti költségvetési szakbizottságoknak éppen ezért egyet kell érteni ezekkel a célokkal. Ezért nagyon fontos, erről beszélt Van Rompuy és Barózó elnök is, nagyon fontos tehát, hogy az európai szemeszter hozzájáruljon a célunk eléréséhez, mégpedig úgy, hogy az európai költségvetésben a nemzeti prioritások is megjelenjenek. De fordítva is igaz ez. Nekünk a nemzeti költségvetések igényeivel is foglalkoznunk kell. Köszönöm. Köszönöm a tanács elnökének adom meg a szót válaszadás céljából. Köszönöm, elnök úr. Odafigyeltem a különböző kérdésekre, de a feladatom meglehetősen könnyű, mert vagy a párbeszédre kell utalnom a nemzeti parlamentek és az LP e között, vagy pedig az Európai Bizottsághoz kell fordulnom a válaszért. De nem mindig van ilyen könnyű helyzetem, viszont meghallgatva a három első kérdést, mégis most ezt kell megállapítanom. Először is. A 13. cikke az új szerződésnek, amelyről vitatkozunk, és amelyet majd ratifikálniuk kell önöknek, ez a 13-as cikk teljes mértékben nyitva hagyja azt, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament milyen módon szervezi majd meg a konzultációit. És ez szándékosan történt így nem a mi szintünkön kell ezt eldönteni. Nekünk, akiknek az a feladatunk, hogy a szerződés szövegét fogalmazzuk meg, nem nekünk kell az együttműködés módjáról megnyilatkozni. De az, hogy elismerjük, hogy rendkívül fontos ez az együttműködés, a bizottság elnöke, és jó magam is elmondtuk ezt, ennek következtében ez az együttműködés már önmagában véve politikai tény, ennek felemlítése. És éppen ezért önöknek kell megszervezniük mindezt az önök által legjobbnak tartott módon, azért, hogy a különböző parlamenti szervek megfelelően együttműködhessenek. A második megjegyzés az, hogy autonóm, független ügynökségek kellene, hogy kidolgozzanak bizonyos paramétereket. Én úgy látom, de egyébként a bizottság elnöke is elmondja a véleményét, a bizottság nem légüres térben dolgozik, akkor, amikor meghatározza a strukturális költségvetést példának okáért, hanem meghallgatja, elolvassa, tanulmányozza a különböző kutatások eredményeit. Ez összetett koncepció, és ennek alapján teszi meg javaslatait. Szerintem ennek oka az átláthatóság keresése és az is, hogy mindenki jobban hozzáférjen ezekhez az adatokhoz, és jobban megértse, és éppen ezért egy jól meghatározott szám adatot hoznak nyilvánosságra. Hogyha nem a bizottságra bízzuk ezt a feladatot, akkor szerintem felesleges vitát kezdünk, amelynek soha nem lesz vége. Ami a, ezt a munkát életi, végül is ez független módon történik, egy sor kutatóintézettel működnek közre, és ennek alapján definiálják ezeket a mutatókat. Belgium bizony bonyolult ország, tisztelt asszonyom, de nem ez az egyetlen szövetségi ország. Több ilyen van az EU-n belül. Németország, Ausztria, Belgium, Spanyolország, és bizonyos fokig más országok is. Ami pedig a, a menetrendet illeti, ez átfogó jellegű, de ebben az évben az Európai Bizottság nagyon korán adta ki, már novemberben az éves növekedési felmérést, és ez megkönnyíti a dolgokat. Tudom, hogy néhány országban meglehetősen későn álltak fel a kormányok, de ha a normális ciklusokat figyelembe véve már novembertől úgy lehet szervezni a munkát, hogy áprilisra megszülessenek a reformprogramok és a stabilitási tervek még akkor is, hogyha az ország struktúrája szövetségi és meglehetősen összetett. Ami pedig a versenyképességgel kapcsolatos megjegyzést illeti, ez mindig kényes választás tárgya. Melyik a jó mutatói? Szeretném jelezni, hogy egy országban, amelyet ön jól ismer, és én is nagyon jól ismerek, ezen ország esetében bizonyos paraméterek alapján határozzák meg a versenyképességet, és itt figyelembe veszik a különböző eljárásokat, ezeket önöknek is előterjesztettek, és a parlament, az Európai Parlament meg is szavazta őket. A bizottság február 13-i jelentésében szó van a versenyképesség problémáiról, de nem csak a fizetésekre, bérekre összpontosít ez a jelentés. Például egyes országokban jelzik azt, hogy a versenyképesség csökkent azért, mert nem volt innováció. Ezt a példát szeretném jelezni. A versenyképesség koncepciója ott szerepel a különböző mutatók táblázatában, és ez egy jól ismert mutatót jelenít meg, amely a belga rendszerben is megtalálható. Ez itt a globális exportot veszi figyelembe, valamint más minőségre utaló elemeket, és amelyek nem csak a költség versenyképességére utalnak, hanem a termék versenyképességére is. Hát, néhány megjegyzést szerettem volna fűzni a feltett kérdésekhez, és volt itt még egy legutolsó kérdés, ami inkább a bizottság hatókörébe tartozik a nemzeti költségvetések, az EP költségvetése, a parlamentek költségvetései, ezek mind egymástól eltérő költségvetések. A bizottság elnöke erről többet tudna mondani. Az európai költségvetés nagy részt befektetési, beruházási költségvetés. Természetesen a finanszírozás oldaláról nézve a tagállamok igen jelentősen hozzájárulnak Néhányan úgy gondolják, hogy túlságosan is magas a hozzájárulásuk, és ezt a megfelelő adóztatással kellene módosítani. De én most a kiadások oldaláról szólnék. Ez egy beruházási költségvetés, a nemzeti költségvetések pedig egészen más természetűek. Néhány országban 40, sőt 50 százalékban ezek a költségvetések transferkiadásokból vagy fogyasztási kiadásokból állnak. Így ezt a két fajta gyakorlatot nem lehet összehasonlítani, hiszen jelentősen különböznek egymástól. Ami a volument illeti az európai költségvetésben az európai nemzeti termék 1%-a található, ami pedig a közkiadásokat illeti a tagállamokban minden egyes tag GDP-ét figyelembe véve, ott ez az arány 50%-ot tesz ki. Hát ez mutatja, hogy milyen jelentős különbségek vannak mennyiségileg is az európai költségvetés és a nemzeti költségvetések között. De ami a minőségi jelleget illeti, ez egészen más természetű itt az EP-nél, mint a nemzeti parlamenteknél kevésbé fontos ezeket az ütemterveket összehangolni, hiszen a kétfajta gyakorlat egymástól homlok egyenesen eltér. Így szerettem volna reagálni a három feltett kérdésre, de megismétlem, a bizottság elnöke jobb helyzetben van, a válaszadást illetően, mint én, hiszen kompetensebb a válaszadást illetően ebben az esetben. Köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Tanács elnökének a válaszokat. Nagyon köszönjük, hogy részt vett és választ adott a kérdésekre. Most azt javaslom, hogy folytassuk a hozzászólásokkal. Barózó úr majd együtt fog válaszolni az összes feltett kérdésre. Ha megengedik, arra kérem önöket továbbra is, hogy nagyon röviden szóljanak hozzá, mert akkor sokkal több képviselőnek tesszük lehetővé a a kérdésfeltevést és a vitában való részvételt. Most pedig átadom a szót Finnország pénzügyi bizottságának, bizottsági elnökének, nem tudom, hogy jól ejtettem-e ki a nevét. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Akkor, amikor az euró létre alakul, megalakult és aláírták a stabilitási paktumot, akkor alapvető gondolat volt az is, hogy betartják a megállapodást, hogy megmentsék az eurót. Hogyha nem tartják be, akkor óriási problémák lesznek. De nem tartották mégsem tiszteletben, és ezért van ez az óriási államadóság legalábbis jelentleg, és ezért kell most beszélnünk is. A növekedés stabilitási paktum elhagyása azt is jelenti, hogy az Európai Unióban nem tartjuk be teljesen a jogállamiság elvét. Vannak itt a hatos csomagok, kettes, duplás, kettős csomag, egy sor, minden egyéb. Ezek nagyon jó javaslatok, de nagyon bonyolultak. És el tudom képzelni, hogy akkor, amikor az Európai Bíróság előtt valamilyen ügy miatt harcolni kell, az is azért egy-két év, nagyon lassú, a piac viszont egy másodperc alatt, de, de legalább egy órá alatt, még hogyha nagyon-nagyon lassan, akkor is két napon belül reagál. Úgy gondolom, nagyon hatékonynak kell lenni a, a törvényeinknek. A kérdésem az, hogy nagyon sokan akarnak csatlakozni az erőhoz. Ha három év múlva megsé, ö, ö, megsértjük mégis a valamelyik ország megsérti a, a megállapodást, a stabilitási paktumokat, a hagyja el az eurozónát. Minden országnak tudnia kell ezt. Hogyha megsértjük, akkor ha nem tudjuk tartani magunkat, akkor kikerülünk. Nagyon sok ország be akar kerülni, nagyon kevesen akarnak benn maradni, vagy tudnak benn maradni, viszont akik benn maradnak, azok tartsák igenis be a szabályokat. Köszönöm ezeket a provokáló gondolatokat, de arra kell gondolnunk, hogyha nem tévedek, az összes euró zóna tag közül kezdetől fogva Finnország az egyetlen ország, amely az összes kritériumnak eleget tett és tiszteletben tartotta a szabályokat. Sajnos ezt a megjegyzést nem hallottuk mert nem a mikrofonban mondta a tisztelt elnök úr. A következő felszólaló szintén Skandináviából érkezett, ők a jó tanulók, most pedig a Riksdagen képviselőjének adom át a szót Elizabeth Swanson asszonynak, aki a svéd parlamentet képviseli. Tisztelt elnök úr, köszönöm. Én is köszöntöm az Európai Parlamentet, és köszönöm azt, hogy ezen a nagyon fontos vitán itt lehetünk, és hogy elindították ezt. A bizalmi válsággal kapcsolatban szeretném egy kérdést feltenni. Nyilvánvalóan adóságválságról van szó, de egyre inkább bizalmi válság is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy sokkal jobban figyeljünk arra, hogy a nemzetgazdaságok iránti bizalmat erősítsük. Az európai szemeszter nagyon fontos eszköz ebben, de a bizalmat csak akkor tudjuk visszanyerni, hogyha sikerül megvalósítani azt, amit elhatároztunk. Például a hatos csomagot, a kettős csomagot, ami majd még csak ezután jön újra stabil, egészséges pénzügyekre van szükség minden tagországban, akár tagja az eurozónának, akár nem. És természetesen mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a nemzeti parlamentek szuverenitását tiszteletben tartsák. Mindannyian nagyobb növekedést akarunk Európában, de a jövőbe kell pillancsunk. Ugyanakkor viszont nyugtalanít minket az, hogyha mindig expanzív pénzpolitikáról hallunk, amely majd ösztönzi a gazdaságot, de ez csak akkor működik, hogyha a gazdaság egészséges. A vérző sebet először meg kell tisztítani, csak aztán lehet elállítani a vérzést. Nagyon kemény, fájdalmas folyamat ez, de hát igenis, ki kell mosni azt a sebet növekedés mellett természetesen arra is figyelni kell, hogy a belső piac működjön. Ez egy óriási lehetőséget biztosító kincs, nem kell különös intézkedés csomag hozzá, prioritásokra van szükség, nem ösztönzőkre van egyéb területeken szükség, hanem azt kell biztosítsuk, hogy a közpénzek ügyét tegyük rendbe, akkor jön majd a növekedés. Kérdezem, mi a vélemény erről? Nem. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig megadom a szót Alejandro Szerkász úrnak, aki a az Európai Parlament foglalkoztatási bizottságának tagja és a szocialista frakció koordinátora. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt bizottsági elnök úr. A munkahelyek kérdését szeretném felvetni, illetve a reformok szociális kihatásainak kérdését. Kérdezem azt is, hogyan lehet hosszú távon egy jövőképet, egy víziót kialakítani. Hiszen céljaink még nagyon messze, messzi távol homályba vesznek az emberek, még nem értik. A polgárok még nem értik, hogy hova akarunk jutni. Azt hallottuk, hogy egy európai polgár természetesen fel kell, hogy ismerje elsősorban is a gazdaságpolitika és a szociális kihatások közötti egyensúlyt. Valóban így van, ez, ez nagyon fontos. Azt remélem, hogy a tavaszi csúcs ezt világosá teszi. A legutóbbi következtetések tervezetét olvasva úgy látom, azt remélem, hogy nagyobb egyensúly jön létre. Hiszen az európai polgárok egyensúlyát, nehézségét figyelembe kell venni, Különösen, amikor a munkahelyteremtésről, a fiatalok körében dúló munkanélküliségről beszélünk. Ha ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozunk, eltávolodunk a polgároktól, a választóktól. Azt remélem, hogy a tavaszi csúcson a munkanélküliség drámájáról is szó lesz, a hiányzó munkahelyek drámájáról is szó lesz. Hiszen ez a kérdés ugyanolyan súlyos, mint sok az utóbbi időben bennünket foglalkoztató kérdés. Nem szabad tehát elfeledkeznünk a munkahelyteremtés és a munkanélküliség problémájáról. Fontos, hogy a közpénzek stabilak legyenek, de az is fontos, hogy a sok millió fiatal, aki munkanélküli, visszavezetésre kerüljön a munkavilágába. Aztán a február 15-i következtetésekről azt mondhatom, hogy nem szabad, hogy szem elől vesszük a stratégiai perspektívát. Mi volna ez? Hát semmi más, mint az Európa 2020-as stratégia. Ez adja meg a hosszú távú célt, ez adja meg a hosszú távú keretet, melyben mozgunk, ha elveszítjük szem elől a keretet, nagy nehézségekbe jutunk. Nem valamilyen ócska rosszul fizetett, ne adj Isten, prekárius munkahelyet akarunk, hanem értékes munkahelyeket teremteni. Köszönöm, kedves kollega. Most pedig William Cash elnök úrnak adom meg a szót. Az, a, az Alsóház Európai Bizottságának elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy mi nyomja a lelkemet. Ezen a nagyon fontos találkozón. Nos, röviden fogok fogalmazni. Mind Van Rompuy úrtól, mind Barózó úrtól azt hallom, hogy ők a demokráciáról beszélnek. Hogy nem mondjam, a demokrácia szót veszik szájukba. Mi több, a demokratikus legitimás szavát veszik szájukba. Ám azt kell, hogy mondjam, hogy az Egyesült Királyság parlamentjében mi igen-igen aggódunk ezen értékek miatt. Hiszen a 25-ök szerződése ékes bizonyítékát adja annak, egyébként a, House of Commons-ban, a brit alsóházban egy vizsgálatot tartottunk a 25-ök szerződéséről, tehát a 25-ök szerződése az európai jogba ütközik. Ez égbe kiáltó. Mi több, Van Rompuy úr azt mondja, hogy a nemzeti parlamentek európai intézményekkel váltak volna. Hát erre jobb kézből válaszolhatok, ez nem így van. Hiszen a költségvetés és az adó kivetés tekintetében a hm, helyi, a nemzeti parlamentek a nemzeti választók kezében vannak. Nem mondhatják egyrésztről azt, hogy új és új Európát akarunk, tibeti imádkozó szerzetesként monterázva ezt az egyre több Európát akarunk célkitűzést, akkor, amikor kézenfekvő és napnál világosabb az európai krízis fényében, hogy az igazi problémák éppen hogy a demokratikus legitimitás hiányából erednek. Valamint onnan, hogy a nemzeti parlamentek döntését nem tartják előképpen tiszteletbe. Mi több. És az zárom is mondandómat. Úgy gondolom, hogy a nemzeti önazonosság kérdése és a nemzeti döntéshozatal kérdése nem az absztrakt teológia, vagy az elmélet kovácsolás szintjén jelenik meg, nem? A választók minden napját érinti, és ők maguk dönthetnek arról, hogy milyen kormányt akarnak. Ha arról beszélünk, beszélnek, hogy több Európát akarunk, akkor, amikor a probléma magva, és most olyan embereket említek, akik olyan választóimat, akik azt mondják, hogy apámat a szabadságért való harcban, az én apámat a szabadságért való harcban ölték meg a második világháborúban. Nos, hogyha ez így van, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az általános szabad és egyenlő választások kérdése nem valami teológiai, elméleti kérdés, hanem igenis minden ember saját maga életét érintő kérdés. Mit akarok mondani? Nem többet és nem kevesebbet, mint hogy újra meg kell kezdeni a 25-ök szerződésének tárgyalását azért, hogy visszatérjünk a demokrácia ősforrásához, amelyet elraboltak tőlünk. Merci, Köszönöm, kedves kollégám. A lényegi kérdésekről Barozó elnök úr fog megnyilatkozni. Itt a nép által megválasztott kép, választott képviselők vannak, legitimitás alapján megválasztott képviselők, és sajnos, amit ön a, az ön családi gyászáról mondott, valószínű, hogy hasonló eset még többünknél előre fordul, előfordult, és ezzel talán nem kellene Európát is gyászolnunk. Most pedig Alevrász Asztanációnak adnám meg a szót a görög parlamenttől. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzést szeretnék tenni. Először is úgy látom, hogy nincs kifogás az ellen, ami az új paktum fő céljait illeti. Úgy veszem, hogy ez nagyon fontos az EU és az eurozóna tagjai számára, hogy a deficit, az adósság ellen harcoljanak. De az a gond, hogy egy olyan paktumról van szó, amely nem nagyon népszerű, nem is tud népszerű lenni, mert ebben az időszakban harcolnunk kell az adósság ellen, de ez azt jelenti, hogy megoldásokat kell találnunk a recesszió ellen. Nagyon sok déleurópai országban mostanában recesszió uralkodik, igen súlyos recesszió, és ez szétrombolja az emberek életét. Erre nem találtunk megoldást. Ez a fő kérdés. A fő kérdés ez az Európai Bizottság, az Európai Unió stratégiáját illetően. Éppen ezért ez az egész projekt nem túl népszerű, ez technikai jellegű projekt, igen, technikai szempontból jó, de nem politikai tervez, és nem is lehet az, hogyha a németek mindig, németekre mindig a nyomás nehezedik, hogy többet fizessenek, a görögök pedig azzal vannak elfoglalva, hogy többet tegyenek a pénzügyi segítség elfogadása fejében. Megértem a költségvetési fegyelem szükségességét, de nincs válasz arra, hogy hogyan lehet minősíteni a szociális államot, a szociális védelmet nincsenek közös normáink az EU-n belül a szociális védelemre, és ez probléma. Véleményem szerint szükség van néhány közös elvre és normára a szociális védelem érdekében az eurózónán belül a szociális állam kérdésére, különben nem tudunk kiutat találni az emberek számára. Köszönöm. Most pedig átadom a szót Kleinár úrnak, aki a lengyel szenátust képviseli. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nos, Lengyelország nagyon jó pénzügyi eredménnyel zárta az elmúlt évet. four os gazdasági növekedésünk volt, és ez az év is nagyon jó, jó dolgokat ígért. Éppen ezért mi megpróbálunk ezzel párhuzamosan olyan reformokat is véghez vinni, amelyek pénzügyi ter- területre, költségvetésre és nyugdíj területre vonatkoznak. Reméljük, hogy ezeket a reformokat meg tudjuk valósítani. Azért is, mert egyrészt megvan a növekedés, másrészt a jövőben el akarjuk kerülni a válságokat. Az európai szemeszter remélhetőleg javítja majd az Európai Unió gazdasági igazgatását. Reméljük, hogy a szemeszterrel a költségvetési kérdések harmonizálása, vagy koordinációja, elnézést, koordinációja jobb lesz. Hála ilyen megbeszéléseknek, mint ez is ma, a különböző tapasztalatokat kicserélhetik a tagállamok. Az európai szemeszter egyszerűbbé teszi a nemzeti parlamentek számára azt, hogy részt vegyenek a vitában. Már igen korai szakaszban bekapcsolódhatnak a munkába. Úgy gondoljuk, hogy ez igen pozitív, hiszen a nemzeti parlamentek a nemzeti költségvetésekről kell, hogy döntsenek. Egyensúlyt kell találnunk az Európai Unióban a makroökonomiai és fiskális kérdések között. Támogatni kell az új munkahelyek megteremtését, ahogy a kollégáim jelezték korábban, de stabil költségvetést kell biztosítanunk. A kiadások, bevételek egyensúlyban kell, hogy álljanak, és természetesen van némi hajlam arra, hogy a kiadásokat növeljük, de ezt vissza kell fognunk. A tagállamoknak szóló ajánlások mindkét elemre ezért kell, hogy utaljanak. Lengyelország a pénzügyi területen próbál meg reformokat végrehajtani. A jövőben határozott szándékunk ez a konszolidáció sebessége és léptéke is fontos a makroökonomiai egyensúly mellett. Fennáll ugyanis a veszély arra, hogy csökkenhetnek tévedések esetén az adóbevételek. Nagyon óvatos intézkedésekre van szükség a mindenkori tagállamok konkrét sajátosságait figyelembe kell venni. Ennek tükrében üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát. Úgy gondoljuk, hogy természetesen nincs univerzális megoldás. Minden ország helyzetéhez kell minden egyes konkrét programot igazítani. Támogatjuk a költségvetési alapelvek bevezetését és érvényesítését, hiszen így lehet úgy garantálni, hogy minden tagállamnak legyen a, a költségvetési célkitűzések eléréséhez megfelelő mechanizmusa. Támogatjuk továbbá a gazdaságirányítást, a gazdasági felügyeletet, hiszen prevencióról is szó van Lengyelország úgy véli, hogy az ilyen intézkedések lehetővé teszik számunkra azt, hogy megelőzzük a válságokat, és a növekedési célokat a Európa 2020-as stratégiának megfelelően elérjük. Lengyelország nem része az eurozónának, de az eurozóna turbulenciáit mi is érezzük más országhoz hasonlóan. Szigorúbb pénzügyi intézkedések az mi érdekünket is szolgálják. Köszönöm. Vannak az utolsó hozzászólónk, aki a Parlament Ekon gazdasági bizottságát képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésemet a bizottság elnökének szeretném feltenni. Azon országokban, ahol a költségvetési konszolidáció sikeres volt, sikerült a zárfolyamot is kiigazítani. A az eurózónában ez nem lehetséges, hiszen ott egységes valuta van érvényben. Ezen körülmények között a strukturális kiigazítási politikák esetleg negatív eredményt eredményezhetnek, hogyha mindenütt csökkentik a fizetéseket, akkor a belső kereslet összeomlik az EU-n belül, és ha nincs kereslet, akkor a beruházások, befektetések sikertelenek lesznek. Tudjuk ma, hogy a versenyképesség problémája a beruházásoktól függ, és itt a költségvetési politikák döntő szerepet játszhatnak, hogyha a kiigazítások, árfolyam és fizetés kiigazítás nem sikeresek. Ma az európai szemeszterről beszélünk, és megvan a kockázata annak, hogy a költségvetési politikát ezek jelentősen befolyásolni fogják. Van Rompuy elnök úr az előbb elmondta, hogy igazi beruházási politikánk van, de ez csak a közösségi GDP 1%-át teszi ki. Ha figyelembe vesszük a költségvetési beruházását a legerősebb EU országoknak, akkor ez a GDP 2-3 százalékát teszi ki. Én most csak a beruházási politikáról beszélek. Talán át kellene gondolni ezt a kérdést, amikor Európa recessziót fog tapasztalni, hiszen ezt jósolják. Szerintem éppen ezért meg kellene ezeket a dolgokat gondolni, és a köz, az állami deficit adatait talán ki kellene zárni ezen adatok felállításától, azért, hogy a növekedést újra el tudjuk indítani Európában. Köszönöm. Most pedig a bizottság elnökének adom a szót. Önnek bizony nagyon-nagyon jelentős feladata van most. Köszönöm a kérdéseket. Nem csak az EP előtt, hanem a nemzeti parlamentek előtt is beszélhetek. Ez nagy megtiszteltetés számomra. 29 éves volt, amikor a nemzeti parlamentembe beválasztottak. Minden választáson indultam, és éppen ezért nagyon szeretem a politikai vitákat. Van Rompoy elnök úr már válaszolt néhány kérdésre, de én is hozzáfűzném a kommentáraimat. Gerkens asszony, ön nagyon fontos aspektusokra utalt. Megnyugtathatom önt, hogy ezek az országonkénti ajánlásokban szerepelni fognak. Amikor növekedési elemzést készítünk, akkor nem említjük meg a 2020-as stratégia összes részletét. Szerkesz úr is beszélt erről, van egy növekedési stratégiánk, ahogy ez el is hangzott, a 2020-as stratégia, de a katalógus esetében ezeket nem ismételjük meg minden alkalommal. Ami a kutatást, fejlesztés illeti, az ipart, az erőforrás hatékonyságot, a szegénység elleni harcot. Ezt tettük a 2020-as stratégia egyik legfontosabb részévé, és néha rendkívüli nehézségekbe ütközünk, mert a politikai viták során nagyon sok kormány azt mondja, hogy soha nem fogják elfogadni a szegénység elleni harcot európai szinten, mert ez nem Európa feladata a szegénység elleni harcról beszélni, mivel ez nemzeti politika. És nekem harcolnom kellett az Európai Tanácsban, hogy konszenzus alakuljon ki végül, és hogy a szegénység elleni harc szerepeljen a célok között, a 2020-as célok között. Ezzel szerettem volna bemutatni, hogy a 2020-as stratégia és a legfontosabb akciók, a flagshipek szerves részét képezik a mi európai politikánknak. Ami pedig az éves növekedési felmérést illeti, az igaz, hogy itt bizonyos aspektusokra koncentráltunk csupán ami pedig a párbeszédet illeti a tagállamokkal, ezt követően fogalmazzuk meg, a, fogalmazzák meg az ajánlásokat nemzeti szinten, és szerintem az ön aggodalmait orvosolják az iparral kapcsolatos ajánlások. Vagyis itt az ipar kapcsán a termelési költségekről beszélünk, és arról a problémáról is, hogy minden tagállam az exportokon belül ipari termékeket is exportáljon, valamint arról is szó van, hogy a magánszektor számára hogyan lehet kölcsönöket nyújtani. És itt szükségünk van arra is, hogy a hitel problémák eleharcoljunk. Marini elnök úr is feltett érdekes kérdéseket. Az Európai Tanácsban és az Euró övezeten belül is beszéltünk arról, hogy kié legyen ez a feladat a felügyeleti elemzés elkészítése, majd pedig a megvalósítás. A tagállamok végül is arra a helyes konklúzióra jutottak, hogy ezt a bizottságra kell bízni, hiszen a bizottság független a tagállamoktól. Minden alkalommal, amikor problémák vannak, új intézményt, szolgálatot hozzunk létre, akkor tovább bonyolódik a rendszerünk, és önök közül már nagyon sokan tettek erre megjegyzést. És ha így folytatnánk, akkor már teljesen megközelíthetetlen, felismerhetetlen rendszerünk lenne. A nemzeti parlamentek tiszteletbe tartják a tagállamok intézményeit, azokat, amelyeket eh, a tagállamok hoztak létre. És ez így van az EU-n belül is a tagállamok hozták létre ezeket az intézményeket, és ezért van egy közvetlenül választott európai parlamentünk, demokratikusan legitim parlament. És van egy független európai központi bankunk, éppen ezért, valamint egy európai bíróságunk is, az is független. Vannak olyanok, akik nem szeretik a független intézményeket, ezek nem önök, és akik azt szeretnék, hogy kevésbé legyen legitim az európai intézmény, és még bonyolultabb legyen ez a meglehetősen bonyolult rendszer, mégpedig azzal, hogy itt újabb intézményeket hozzunk létre. A nemzeti intézmények demokratikus jogkörrel rendelkeznek, de az európai intézményeket a szerződések hozták létre, amelyeket a tagállamok egyhangulag fogadtak el, mégpedig a reprezentatív demokrácia elvei mentén. Most angolra fordítom a szót. Finnország igen provokatív javaslatot tett, ahogy úr barátom mondta, három év után ki az Eurozónából. Most nézzék, nem hiszem, hogy ez napi renden volna ez a vita. A tagállamok, mint tudják, nem 27, de 25 elfogadta azt a megállapodást, a Fiscal Compact szerződést, amely világos szabályokat tartalmaz az eurózóna tekintetében, és nem csak a 17 euró ország számára, hanem voltak éppen mind a 27 mínusz 2, mínusz 1 vagy 2 tagállam számára, akik ö, kivonták magukat a szabályok alól. Ideális esetben egy ilyen agytrözdben egy agybőrzén persze felvethetik ezt a kérdést, de ilyen pragmatikus politikusok vagyunk, és ez, hogy három év után kizárják, nem fog megtörténni. Pont azért, mert ezt a szerződést elfogadták, és pontosan azért, mert olyan nehéz volt a szerződést áttekinteni, és ezért döntöttek a tagállamok úgy, hogy nem a jelenlegi szerződést alakítják át, hanem egy újat írnak. Dolgozunk tehát a meglévő új szabályokkal. Használjuk ki a legjobban, a legalkalmasabbá tegyük őket. Svanessen asszony Svédországból felszólalt, és minden szavával egyetérthetek. Valóban az a kérdés, hogyan mélyíthetjük el a belső piacot, a közös piacot, hogyan tudjuk elhárítani a növekedés útjában álló akadályokat, és hogyan tudjuk a köz-kéz finanszírozását, a költségvetéseket fenntarthatóvá tenni hiszen ha nem nyerjük vissza a bizalmat az európai gazdaságban és az eurozónában, akkor nem érhetünk célt. Szükség van tehát a bizalomra, és ezért van szükség arra is, hogy a túlzott deficit ügyével minden tagállam foglalkozzék, nem csak az eurozónában, hiszen egyes problémák az eurozónán kívül is jelentkeznek, és ez kritikus jelentőséggel bír. Tudjuk, hogy nagyon nehéz politikai döntéseket vár ez el, és gyakran ezek nem is könnyen mennek le az emberek torkán. A közös piacért a biztos nagyon harcolt, és nagyon örülök, hogy a legutolsó formális európai tanácsi ülésen a tagállamok úgy amellett kötelezték el magukat, hogy frontlódolják a mezőröket, azaz felgyorsítják az a döntéshozatalt. Ne feledjék, ha nem volna a bizottság, már rég nem volna közös piac. Nyolc éve vagyok ebben a pozícióban, és ugye most akkor nem beszélek még nemzeti pozíciómról, és ez alapján a tapasztalatán mondhatom, hiszem, a tagállami kormányok nagyon könnyen elcsábulnak arra, hogy másokra érvényesnek tekintsék a szabályt, magukra azonban nem. Fennáll tehát a szakpolitikák renacionalizálásának veszélye, hogyha európai szinten nem hozunk létre szabályokat, intézményeket. Annyi példáját láttuk a protekcionizmusnak az unión belül e sok év alatt. Éppen ezért erős központi intézményekre van szükség, melyek biztosítják a level playing field, az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvét, és ilyen módon az erő a közös piac ér, értékei érvényesüljenek. A bizottság készen áll. És a legnagyobb és a legkisebb tagállamok ellen is szerződésszegi eljárást vagyunk hajlandóak indítani, például a szolgáltatások területén Németország és Görögország ellen ugyanazon a napon indítottunk eljárást kíváncsi, szívesen látnám, hogy ugyanilyen objektivitással és elfogulatlansággal járjanak el más intézmények is, mint ahogyan a bizottság eljár. Cerkasz úr kérdésére, illetve a foglalkoztatási szakbizottság részéről feltett kérdésekre térek rá. Igaza van, valóban sokkal nagyobb figyelem fordul a pénzügyi szempontokra, mint a foglalkoztatás kérdésére. Mondhatok erre egy jó példát is. 2009-ben az állam és kormányfők számára javaslatot tettem, hogy egy európai munkanélküliségi csúcsot tartsanak. Ez nem volt akkor annyira sürgető, hogy egyetértsenek. A cseh elnökség alatt járunk éppen. Azután Prágában a cseh köztársaság miniszterelnökével, tehát az ő segítségével konferenciát tartottunk, Reinfeld úr, a svéd miniszterelnök és Korpácsú úr, a spanyol foglalkoztatási miniszter jött el, senki más nem. Mert nem a munkanélküliségre koncentráltunk. Informal one. I presented some concrete initiatives that I'm sure you are aware. A tavaszi európai csúcson pedig az európai ifjúságú munkanélküliség kérdéséről lesz szó, és igyekszünk az alapokat mobilizálni, mégpedig gyorsított úton. És itt, ezen a csúcson a foglalkoztatás kérdése is napi renden volt, volt tehát. Úgy gondoljuk, hogy igenis a foglalkoztatás inputtal rendelkezik a makrogazdaságba. Ami pedig az Európa 2020-as stratégiát illeti, Erről már beszéltem egy másik válaszomban, de egy valamit el szeretnék mondani, és azt hiszem, hogy ez önöket is nagyon érinti. Van Rompuy elnök úr és én 12 kormányfő, állam és kormányfő levelét kaptuk meg a következő tavaszi EU csúcsal kapcsolatban. Azt hiszem, és ők a növekedésről beszélnek, és azt hiszem, hogy ez a levél nagyon fontos elemeket tartalmaz. De egyetlen egyszer sem beszélnek az állam és kormányfők az EU 2020-as stratégiáról. Hát nem furcsa ez, kérdem én önöket. Épp erről beszéltem, hogy az európai vita, mintha az európai rendszerben zajló vita, Brüsszel, Strasbourg, a bizottság és a tagállami vita, mintha külön válna egymástól. Ezért úgy gondolom, hogy az önök fellépése, a nemzeti és az európai parlamenti képviselők fellépése kruciális jelentőséggel bír, vagy jelentős jelentőséggel bír. Hiszen ezt a stratégiát, az EU 2020-as stratégiát egyhangulag fogadták el az állam és kormányfők. De azután, ami a végrehajtást illeti, meg az erről való beszédet, a kommunikációt illeti, nem voltak ennyire elkötelezettek. Egyszerűen az európai intézményeknek támogatni kell ezt a stratégiát, de ahogyhoz, azhoz, hogy minnyájunké legyen, ahhoz bizony a nemzeti politikusoknak és az állampolgároknak is azonosulniuk kell velem. Azt hiszem, tehát ez az egyik fő kérdés, amelyre igenis figyelnünk kell. A vészjelző mechanizmus jelentésről szólt az egyik kérdés, és az eredményjelző vagy a scoreboard kérdését is felvetette, amelyet a bizottság, a parlament és a tanács közösen készített elő. Nem lehet ez a védekezés és a gazdasági elemzés alfája és omagája. Ez egy, ez egy vészjelző mechanizmus. Ami pedig Németországot életi erről is szólt az egyik képviselő, azt mondhatom, hogy a vészjelző mechanizmus jelentésben 2012 során horizontális elemzésnek tesszük, tárgyává tesszük a gazdaság működését, és ez relevánsá válhat Németországban is. De Németország összességében mégiscsak sikeres példa volt, az egyik legnagyobb siker Európában, ezt lássuk be, ezt ismerjük el. Az egyik oka, hogy Németország miért válhatott sikeresé, az volt, hogy olyan reformokat tettek meg, amelyek komparatív előnyt biztosítottak Németország számára. Ezért nekünk is komparatívaknak kell lennünk Európában, de a világra is ki kell tekintenünk, a világ más gazdasági zónáival is össze kell hasonlítanunk magunkat. Greece under, under Uh, Ami pedig Görögországot, illetve népszerű vagy népszerűtlen reformokat illeti, nos a reformok fájdalmasak, de nem csak Görögországban. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést csak a megerősödött leadership-el, vezető szellemmel lehet meghaladni. Ez azt jelenti, hogy nemzeti és európai szinten a politikusok, a vezetők igazat szóljanak és mutassák be a lehetséges alternatívákat. Hiszen a politika mindig az alternatívák közötti e, választás területe. Gondolja valaki azt, hogy Európában a nagy eladósodásod mellett lehetőségünk van a fiskális ösztönzők bevezetésére? Olyan országokra, amelyek kitettek, vulnerábilisak? És amelyeket a piacok és a befektetők szorosan nyomon követnek. Hát persze, hogy nem tehetik ezt meg, nem ösztönzőkre van szükség, hanem sokkal inkább a fiskális konszolidáció, melyet mi intelligens fiskális konszolidációnak nevezünk, erre van szükség. Ezen felül az európai szintéren próbáljuk a növekedés vágányára, pályájára állítani az országokat azáltal is, hogy az EU költségvetése és a nemzeti költségvetések ezer szálon összefüggenek. Hiszen európai szinten valóban nem áll rendelkezésünkre elegendő eszköz ahhoz, hogy minden erőfeszítést megtegyünk, és ezért látni kell, hogy és közben sok tagállam költségvetésében nincs lehetőség arra, hogy intézkedéseiket beruházásokkal kapcsolják össze. Fannogott úr kérdésére válaszolok itt. itt. Egyetértek, beruházásokra van szükség, de az a kérdés, honnan származik a pénz, melyet beruházunk. Az eladósodott országok nem rendelkeznek a marzsal, beszéljünk őszintén. Tehát a beruházások és befektetések megfelelő formáját kell megtalálni, például a projektkötvények terve. Ezt csak egy példának mondom, de a projekt kötvények ötlete erre utal, hogy hogyan lehetne különböző magángazdasági pénzeszközöket mobilizálni, és így közép és hosszú távú hasznunkra, hasznunkra hajtani e pénzt. Ezért és nem másért haladunk tovább ezen gondolatok megtaglalásával. Moland úr Lengyelországból köszönöm szépen észrevételeit, és valóban azt hiszem, hogy a, az a csomag, amelyről beszél, nagyon fontos. Egyébként Lengyelország, csak zárójelben mondom, sok területen sikert könyvelt el. Persze az egyes országokról nem beszélhetek most konkrétan, de azt mondhatom, hogy az ország specifikus ajánlások keretében minden egyes tagállamot alaposan megvizsgálunk, és E vizsgálat során az önök által felvetett aggályokkal is foglalkozunk majd, például a reformok szociális kihatásának kérdését is latba vetjük, hiszen e kérdés fontosságát alig-alig lehetne leértékelni. Az Egyesült Királyság képviselője Kes úr egy alapvető kérdést vetett fel, a demokratikus legitimáció kérdését. Hadd legyek teljesen őszinte önnel. Nos, a dolog úgy néz ki, akár elfogadja, akár nem az Európai Parlament egy demokratikus intézmény. Én azok közé tartozom, akik meg vannak győződve róla, hogy, a demokrati- hogy az Európai Parlament egy demokratikus intézmény. Képviselőit az állampolgárok közvetlenül választják. A bizottság elszámolással tartozik a parlamentnek, és engem az Európai Parlament választott meg hazám miniszterelnöke voltam, azelőtt az ellenzék vezetője voltam, és még azelőtt pedig eh, parlamenti, portugál parlamenti képviselő voltam. És mondhatom, hogy az EP választás nem különbözik annyira a nemzeti parlament választástól. Azt mondhatom, hogy <clears throat> nehezebb bizottság elnökké válni, mint miniszterelnökké az egyes tagállamokban. Azért, mert nem csak az Európai Tanácsban kell, hogy létrejöjjön a konszenzus, hanem az Európai Parlament titkos szavazáson szavaz. Ha úgy gondolja, hogy az Európai Parlament nem demokratikusan legitimált intézmény, ezen lehet -e, el lehet gondolkozni, de nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy nemzeti szinten is a demokrácia alapja a parlament, mint a brit parlament. És a brit politika és politikai gondolkodás eh, ajándéka volt a világnak a modern parlamentarizmus. Egy képviseleti vagy reprezentatív demokráciában dolgozunk, minden tagállam képviselteti magát a tanácsban, de a parlamentbe a képviselőket közvetlenül az választók választják meg. A bizottság pedig elszámolással tartozik a parlament irányába. Mi több, volt egy olyan eset, amikor a bizottsággal szemben egy ilyen bizalmatlansági indítványt nyújtottak be. A demokrácia tehát, hogy ezt a szót használjam ismét, fejlődőben van. És úgy hiszem, hogy a globalizáció korában. Téves azt gondolnunk, hogy koordináció és együttműködés és párbeszéd nélkül sikere juthatunk. Hiszen ezzel a szuverenitást, hogyha nem lesz párbeszéd és együttműködés, a szuverenitást a pénzpiacoknak dobjuk oda, ők pedig semmilyen szabály alatt nem működnek, nem vonatkozik rájuk. Még a leggazdagabb, még a legnagyobb tagállam sem tud az USA-val vagy Kínával sem tudja felvenni az USA-val vagy Kínával a versenyt, teljes illúzió, hogyha arra gondolunk, hogy 1,2-1,4 milliárd ember él Kínában. Spanyol, német, francia vagy portugál legyen, hogyha mi a jövőbe akarunk jutni, akkor a nemzeti demokráciát, az erős európai demokráciával kell összekapcsolnunk. Ezért pragmatikusan együtt kell működnünk. A mi parlamentjeink, nemzeti parlamentjeink, ugye ne felejtsék, ezt mondtam bevezetőmben, minden költségvetés tekintetében önöki az utolsó szó, de amikor mi megosztjuk az információt önökkel, a nemzeti parlamentekkel, akkor ezzel helyzetbe hozzuk önöket, hiszen az információ, mint tudjuk, hatalom. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek pozitív választ adjanak minnyájunk aggájára, minnyájunk céljára, hiszen minden ember Európában, női ember és férfi ember az emberi méltóságot tartja a legfontosabbnak. Köszönöm szépen. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, kedves kollégák. Szeretnék kiegészíteni egy választ az első kérdésre, amelyet Marini elnök úr tett fel, most éppen nincs jelen a teremben, hát francia szenátus részéről, és ez szerintem mindenki számára fontos téma. Marini elnök úr, éppen az ön első kérdésére válaszolok, kielégítve a bizottság elnöke által adott igen teljes körű választ. Ön kérdezte, hogy miért is tartjuk ezt a találkozót azért, hogy csak regisztráljunk, a már meghozott döntéseket szignáljuk, vagy ez csak egy tájékoztató jellegű és technikai jellegű? Hát, egyszerű dologról van szó, az a cél, hogy információkat cseréljünk, az európai gazdaság állapotáról, a nemzetgazdaságok állapotáról és a politikai terveink állapotáról. Van Rompuy elnök úr és Barozó elnök úr is válaszoltak már, és én még hozzátenném, hogy ahogy ön ezt Mariné elnök úr javasolta, itt a közös referenciák alapján kellene megpróbálnunk dolgozni. A gazdaságaink szorosan összekapcsolódtak, és amikor nemzeti költségvetéseket dolgozunk ki, akkor az előirány szavazatokból, erőrejelzésekből a központi bank kamatlábaiból, és még egy sor más tényezőből kell kiindulnunk, tehát nem dolgozhatunk, nem készíthetünk terveket ezektől függetlenül. A bizottság átlátja egész Európát, a nemzeti képviselők pedig legitimek teljes módon, ami a gazdasági és a nemzetgazdasági költségvetést illeti. És főként arra van szükségünk, hogy egymás között vitatkozzunk, és hogyha megengedik a kedves nemzeti parlamenti kollégák, arra is szükség van, hogy önök egymás között eszmét cseréljenek. Ezt az ülést az EU és a nemzeti parlamentek közötti véleménycserével kezdtük, és ma délután, majd holnap, vagyis még ma a vacsora során, és holnap délelőtt úgy folytatjuk, hogy önök egymás között folytatják ezt a véleménycserét. Meggyőződésem személyesen, hogyha hasonló találkozót tartottunk volna már két évvel ezelőtt, akkor a görög válság kezelése más lett volna, mert akkor nyitott, nyilvános, őszinte párbeszédet folytatunk volna a görög parlament választott képviselő és a többi tagállam parlamentjei között. Meggyőződésem, hogyha az ilyen jellegű munkaülés néhány hónappal ezelőtt szerveztünk volna, akkor a költségvetési szerződés tartalma más lett volna esetleg, mert az összes nemzeti politikai párt képviselői az összes parlamenti képviselő delegátuson keresztül már előbb megadta volna a véleményét, és a szerződés tartalmát gazdagíthatta volna, és ez megkönnyíthetné a ratifikációt az aláíró országok részéről. Önök közül többen beszéltek a nagy német partnerünkről. Sajnos senki nem érkezett Németország részéről, és senki nem beszélhet a védelem nevében, mert hétfőn dolgoznak, hétfőn szavaznak a német parlamentben, sőt, most szavaznak a görögországi támogatási tervről. Úgyhogy ezért nincsenek jelen. De a német barátaink, sőt, esetleg mások is meg kell, hogy értsék, hogyha a gazdaságpolitikáinkat össze akarjuk hangolni a jelenlegi válságon túl is, azért, hogy maximálisra növeljük a növekedést és a versenyképességet, akkor a költségvetési területen kell lépnünk, például az energia ügyekben, mivel itt néhány tagállam egyoldalú döntést hozott, és ez az egész unió számára megnehezíti a tovább lépést. Az ilyen jellegű ülésektől ezt várhatjuk, ez adja a hozzáadott értéket. Kedves kollégák, 20 kértek szót, mindenkinek nem tudtuk megadni a szót, de most két munkacsoport alakul. Itt a költségvetési szigorítás barátai gyűlnek össze, a másik terembe pedig a növekedéssel és a munkanélküliség elleni harccal foglalkozó kollégák. Lewandowski biztos és Hán biztos részt vesz a vitában, de egymás között folytatják majd főként ezt a vitát. Bolsz asszony, az Ekon Bizottság, Bolsz asszony a az Ekon Bizottság elnöke fog itt elnökölni, és a másik teremben, a másik munkacsoportban pedig Beresz asszony, az foglalkoztatási bizottság elnöke, akik most nem kaptak szót az első részben, elsőbséget élveznek, és a második részben szót kapnak. Köszönöm, most pedig az ülést néhány percre felfüggesztem.